és a bizottságnak is nagyon örülök, hogy sikerült kompromisszumot találni. A gyesen gyeren lévő anyáknak például rugalmas munkára van szükségük, hiszen így korábban vissza tudnak térni a munkaerőpiacra, könnyebben megtalálják a magánélet és a munka közötti egyensúlyt, ami tudjuk, hogy mennyire fontos prioritás mindannyiunk számára. A rugalmas munkavállalás lehetősége a gazdaság számára is fontos, hogyha a, a munkavállalók biztonságát akarjuk javítani, akkor nem szabad, hogy ellehetetlenítsük az ilyen e, rugalmas munkavállalási formákat. Köszönjük szépen. Tisztelt biztos asszony, üdvözlöm azokat a jobbítási intézkedéseket, amelyek megjelentek a szövegben. 200 milliónál több foglalkoztatottat érint ez a dolog. Ugyanakkor szégyenletes, hogy Németország, amely gazdaságilag nagy erő, az egyik legkevésbé szociális országá vált. A munkaszerződésnek az első napjától a munkaviszonynak meg kell lennie, Sokan úgy dolgoznak, hogy nem ismerik a saját munkaszerződésüket, nem adják azt nekik oda, nem születik meg egyáltalán dokumentum. Ez Németországban már sok vitát okozott, és sok jogbizonytalanságot. A tanácsban pont a konzervatívok blokkádja miatt nem sikerült elérni teljesen azt, amit akartunk. Ez csak egy kis lépés. Abszurd, hogy azok az emberek, akik kevesebb, mint 22 órát dolgoznak egy hónapban, azokra nem vonatkozhat a szabály. Mindenkire vonatkozzon a szabály. Köszönjük, Detjen úr. Most Fjellner úrnak adok két percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Szürális számomra, hogy itt állok, nem csak azért, mert ez az utolsó plenáris ülés, hanem svéd szociáldemokrataként mert úgy érzem, hogy ennek az egésznek nincs köze a valódi szociális pillérhez. Ez egy mitosz, amit most felépítettünk. Ha azt szeretnénk, hogy ez a dokumentum, vagy egy valódi dokumentum szülessen, akkor azt nem így kell létrehozni. A Gothenburgi csúcs találkozóból sok egyéb mindent le kellett volna vezetni logikailag. Ez csak egy tákolmány, ez a szöveg. A szociáldemokraták Svédországban azt fogják tapasztalni, hogy esetleg romolhatnak nálunk a viszonyok a szövegnek köszönhetően. A svéd modellt aláássa ez a modell. Jó irányban lépett el Európa, csak még sehol sem tart. Miért nincsenek itt azok, akik itt akadályozták a vitát? Miattuk nem jutottunk el tovább? az úton. Most a spontán felszólalások következnek, és először Janzseszka asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Olyan időket élünk, amikor a munkaerőpiac nagyon gyorsan változik. Új munkahelyek, szakmák jönnek létre, és alkalmazási keretek. A rugalmasságra szükség van, a foglalkoztatás könnyűségére szükség van. Ez a vállalkozások helyzetét és a gazdasági működésüket segíti. Ugyanakkor a munkavállalóknak is kell, hogy legyen valamilyen univerzális jog, joga, és ezért nem volt könnyű jutni ezt az egyességet. a foglalkoztatási bizottságban sokat vitáztunk erről, Két ellentmondó szempontot kell kibékíteni, tehát a rugalmasságot és a védelmet. Ez szerintem elsősorban tagállami feladat, de azért annyiból jó ez a szöveg, hogy közös keretet teremt az információhoz való jog, az írásos szerződések kötelezővé tétele, a munkavállalás első fiától számított 7 napon belül, és a 7 hónapos próbaidőre vonatkozóan is jobbításokat tartalmaz. Merci, Madame Kertrand, Darling, s'il vous plaît. Köszönöm szépen. Most Jezrovszki asszony. Curtin Darling asszony következik. Köszönöm szépen az Európai Parlament közvetlenül meghallgatta a munkavállalókat Európa szerte azért, mert rettenetesen kiszolgáltatott helyzetben kellett dolgozniuk. A Happy Meal kampány részeként együttműködtem velük, és inspiráló volt a fiatal munkavállalók példája, akik a gyors éttermekben dolgozva összefogtak, azt mondták, elég, ne tovább, és együtt próbáltak tisztességes munkakörülményekért és fizetésért harcolni. Egy újabb lépést tettünk ebben az irányban az átlátható és kiszámítható munkafeltételekre vonatkozó irányelv nem annyira radikális, mint szerettük volna, de beszél szerettük volna, hogyha független attól, hogy hány órát dolgoznak állami vagy magánszektorban, mindenkire kiterjedjen ez. Ahogy az ETUK mondta, az Európai Üzemi Tanácsok Szövetsége, Európa szerte hasonló szabályokat kell alkalmazni, kiskapuk, kivételek nélkül, ezek minimális jogok, jobbak, többet is tehettünk volna. Ez ugyanis a gazdasági bizonytalansághoz vezet, és ez a jobb oldal malmára hajtja a vizet. Velem Tomasics. Tomasics asszony. Köszönöm szépen. Az európai a munkavállalók munk- körülményei globális összehasonlításban még mindig jók, ezek az európai cégek új lehetőségeket teremtenek, ugyanakkor nem szabad, hogy megkedélyezzük a negyedik ipari forradalmat, a digitális forradalmat. Rugalmas munka körülmények, új lehetőséget is nyújthatnak a digitális gazdaságban dolgozók számára, de a tisztességes körülményekhez a munkahelyen mindenkinek joga van. Ugyanakkor fontos azt látnunk, hogy igen dinamikus, gyorsan változó piaccal van dolgunk. Az vállalkozásoknak is fontos, hogy valóban kiegyensúlyozott az európai munkaerőpiac. Kunyevasz. Köszönöm szépen. Biztosítani kell a tervezhető munkafeltételeket az Európai Unióban. Hogy tudjuk ezt tenni? hogyha nem vonjuk be a munkavállalók millióit, egyszerűen kirekeszik őket, de a trilógus eredménye pont ebbe az irányba mutat, el tudjuk fogadni majd eh, a bizonytalan munkaviszonyokat, mert a tanács javaslata nem védi jobban a munkavállalókat, sokkal inkább nagyobb rugalmasságot teremt. Miért nem kapják meg a megfelelő információkat a munkavállalók a munkafeltételekre vonatkozóan, például a fizetésükre vonatkozóan már első nap a foglalkoztatás során? Nagyon sok egyébként az úgynevezett önfoglalkoztató, de valójában csak arról van szó, hogy, hogy ki akarják vonni őket az előírások hatája alól. Ez a tanács szándéka. Hogyan fogadjuk a sárga mellényesek követeléseit a bizonytalan munkaviszonyok kapcsán? Meg kell hallgatnunk ezeket az embereket mindenhol Európában. a spontán hozzászólásokra vonatkozóan szeretne jelentkezni? Jó, rendben, parancsoljon, akkor öné a szó. Signora, signora President, il sor. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon fontosak a munkafeltételek. Ez életünk egyik legfontosabb része. Néppárti árnyék előadóként a jogi szakbizottságból találkoztam szakszervezetekkel és foglalkoztatói szervezetekkel Máltán. Azt gondolom, hogy hihetetlen az, amit itt látunk. Vannak emberek, akik szerződés nélkül dolgoznak, és amikor megkapják a fizetésüket, meg vannak lepve, mert nem ismerik a, való, a tényleges fizetésüket. Úgy gondolom, hogy vannak olyanok, akik például számos befizetést maguk teljesítenek, akár a is. Úgy gondolom, hogy itt világos üzenetet kell küldenünk, meggyőződésem nem csak a munkavállalókat kell védeni, persze, hanem a munkaadókat is, a minimális feltételek teremtése egyenlő esélyeket teremt a különböző cégek között. Ford asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. A föld alatt dolgozna, a 18, dolgoztak a 18. században a bányászok, nulla munkabiztonsággal rendelkeztek. A dokmunkások a 19. században Liverpoolban nullával rendelkeztek. Mi a helyzet a 21. században, amikor embereket küldünk a holdra és robotokat a Marsra, és mégse tudunk rendes munkai biztonságot garantálni a munkavállalók számára. A nulla órás szerződések, a giggazdaság, az digitális gazdaság, a negyedik ö, ipari forradalom körülményei között védenünk kell a munkavállalókat a világ, a munkavilágának ezen új ökorendszerében. Az Egyesült Királyság talán kilép az, egy, az EU-ból, eközben látnunk kell, hogy jó szabályozásokra van szükség a tervezhető és átlátható munkafeltételek területén. Ide tartozik a kollektív tárgyalások rendszere is. Mind a 28 tagállam minden tag, polgára számára. Ez jelentene az Egyesült Királyság számára, a 27 állam számára és a munkahelyek számára a legjobb megoldást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Újra és újra ugyanaz a látványosság, amit mutatnak nekünk. Ugyanaz a politika, amit az EU megint csak képvisel. Munkafeltételek, munkakörülmények, Mit jelent ez? Rugalmasságot, atipikus munkaviszonyokat, és igazából nem segítünk az állandóan foglalkoztatók számára sem, mert a legfontosabb az lenne, hogy teremtsünk munkahelyeket, és ez a nagy hiányosság, amivel itt szembesülünk. Azt gondolom, óriási rések vannak ebben az irányelvben, arról nem is beszélve, hogy a kizsákmányolásnak véget kell vetni. Például a helyettes tanerők az általános iskolákban, a gimnáziumokban, gyakorlatilag ezek túszok, ezek az emberek, mert az ő munkaszerződésük nem alkalmazkodik a megfelelő jogi előírásokhoz. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés lenne, és meg kéne oldani végre ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az munkavállalási formák meg a munkavállalóktól. Ez helyzet. A rendszerből kimaradókat használják eh, ezzel ki ez az új irányelv bizonyosságot, kiszámolíthatóságot kíván hozni a munkaerőpiacra, a munkaszerződések világába, ugyanakkor számos kivételt is teszünk, így a legrászorultabbakat sokszor nem védjük meg. Például a háztartási alkalmazottak megint csak kimaradnak a jogszabály hatája alól, és nem részesülnek védelemben. Tehát mindazok, akik kimaradnak a jogszabály hatája alól, például a háztartásbeliek, Nos, ez egy teljesen érthetetlen eh, helyzet, hiszen alapvetően az ő munkakörülményeiket is kell javítanunk. C'est à vous pour euh, quelques réponses. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Már megköszöntem az előadónak a munkát, de hadd köszönjem meg az árnyék előadóknak is, és a román elnökségnek is a kifejtett erőfeszítést, és a jó, sok jó konstruktív tárgyalást. Tisztelt képviselők! Ez az irányelv tervezet a munkafeltételekről a legfontosabbakat tartalmazza, a leg legesleg fontosabbakat. A rugalmasságra szüksége van a gazdaságnak, a digitalizációnak is, tehát nem akartuk ezeket korlátozni, szabályok közé szorítani, ugyanakkor meg akartuk védeni a munkavállalókat az igazságtalan eljárásoktól, és kiszámíthatóságot akartunk adni nekik. Ennek az irányomnak a végrehajtása közös feladatunk valamennyi tagállamnak, jogászoknak, össze kell fogni, a szociális partnereknek ebben még lesz beleszólása. Kérem, hogy támogassák az irányelvet, mert elfogadása a szociális igazságosság felé vezető út első legfontosabb lépése. Ahogy elmondtam, elnök asszony, ez az irányelv önmagában is persze óriási vívmány, hiszen a szociális jogok érvényesítésének komoly háttér vagy alapfeltétele. Tisztelt képviselők! engedjék meg, hogy párhuzamot vonjak ezen irányelv és más kezdeményezések között. Például a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv, a szociális védelem mindenkinek, a hozzáférési irányelv, az európai szemeszter, mind-mind olyan vívmányok, amelyekkel együtt értelmezendő ez a szöveg is, és remélem, hogy ezek az ö, ö, intézkedések, döntések is megmutatják mindenkinek, hogy a bizottság beteljesítette azt, amit vállalt, egy szociálisabb Európa irányába terelte az Európai Uniót. Köszönöm. Most Kávé Samba előadónak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, összességében Nagyra értékelem mindenkinek a felszólalását, és azokat is megértem, akik egy kicsit visszafogottabban vagy fenntartásokkal nyilatkoztak. Én is frusztrált vagyok, be kell, hogy valljam, mert többet szerettem volna elérni ennél. Na de nekem az volt a dolgom előadóként, hogy egyensúly teremtsek a különböző szempontok között. Három dolog fáj, ha most ezt elmondhatom azt, hogy nem sikerült minden szempontot érvényesíteni, például a 12 órát dolgozókat, meg a 3 órát dolgozókat nem sikerült külön szerepeltetni. Kértük a bizottságot, és most is kérjük a bizottságot, hogy legyen éber, mert a 11 órás szerződések, ha elszaporodnak, akkor majd menet közben is intézkedéseket kell hozni ezek ellen. Aztán nem minden kijelentése a szövegnek tőlem származik. Én nem zártam volna ki azokat a munkavállalói köröket, akiket végül is kizár a szöveg. Ami pedig a órás szerződéseket illeti, követeljük ezeknek a visszaszorítását is, ne lehessenek meghosszabbíthatóak. Annyit akartam csak elmondani, hogy én is szívesebben elértem volna többet, a szöveg nem tökéletes, de optimális. Ez volt a jelenleg elérhető optimum, és sokkal jobb, mint hogyha semmi ilyen szöveg nem született volna, mert azért mégiscsak egy irányt jelöl ki, lehetőséget, hátteret, támpontot ad a jövőbeli továbblépések előtt megértem azt, aki ilyen alapon kritizálja a szöveget, de a tökéletes a jó ellensége, és mi tudjuk itt a parlamentben, hogy már az is nagy szó, hogyha sikerült egy lépéssel elmozdulni a szociális politika és egy szociálisabb Európa irányába. Holnap fogunk erről szavazni. Ma fogunk erről még szavazni, nem sokára. Most pedig rátérünk Lenárs úr jelentésére az Európai Munkaügyi Hatóságnak, és meg, meg is adom neki egyből a szót négy percben. Dank u, voorzitter. Voorzitter, de gemeenschap... Köszönöm szépen, elnök asszony. A közös európai piac a szabadságokból indul ki, a szabadságokból a személyek, a tőke, a szolgáltatások szabadon morognak, az em- mozognak a négy szabadság kérdése ez, amely olyan sokat jelent nekünk. Itt nem csak a piacokról, a pénzről és a kereskedelemről van szó. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez a közös piac legyen egy tisztességes, egy fair piac, egy méltányos piac, és hogy ne lehessen az embereket csak úgy kizsákmányolni, ne legyen szociális dömping, áll, önfoglalkoztatás, világos feltételeket kell teremteni a határokon átnyúló munkavállaláshoz, anélkül, hogy az ember rögtön a vállalatok áldozatává váljon. Ne csak szabad legyen a piac, hanem fair is, és az áruk, a tőke, a személyek mozgása is legyen szabad, de egyben fair is méltányos is. Ehhez világos szabályokra van szükség, másrészt a szabályokat pedig végre kell hajtani Keményen dolgoztunk az elmúlt időszakban, ebben a témában a kiküldetési irányelvvel, például, ha valakit, valaki kiküldetésben van, akkor ugyanazon a helyen ugyanannyi pénzért dolgoznak, fellépünk a fekete munkavállalás ellen, vagy jobban védjük a munkavállalókat veszélyes anyagok esetében. Tehát nagyon sokat tettünk egy méltányos, szociális Európa kialakításáért a valóságban is. Persze, hogy ezek papírtigrisek, hogyha nem tudjuk végrehajtani őket. És itt látom a hatalmas feladatot, a nagy kihívást. Több mint 17 millió európai dolgozik egy másik országban, mint a hazája, mint a származási országa. Az elmúlt időszakban ez a szám megdoblázódott néhány év alatt, és a trend folytatódik, és azt látjuk, hogy a tagállami munkafelügyeletek meglehetősen korlátozott lehetőséggel rendelkeznek külföldön, inkább csak odaheze, ez nem olyan hatékony, amennyire ennek lennie kéne. Ennek igyekszünk véget vetni a mai napon az Európai Munkaügyi Ügynökség létrehozásával, hogy határokon átnyúló jogsértéseket, ellenőrzéseket jobbá tegyük, az ellenőrzéseket legalábbis és igyekszünk eleget tenni a feladatunknak parlamentként, hogy megmutassuk, hogy tenni tudunk valamit. Egy év sem telt szinte a bizottsági elterjesztés óta, és a munkaügyi hatóság megkezdheti a munkáját. Ez egy kiváló hír a munkavállalók, a polgárok számára, a közös jogalkotás lehetővé teszi, hogy a tagállam közötti közvetítés is az ügynökséghez tartozon, amikor két állam nehezen tudja megállapítani a tényleges jogokat. Lengeteg feladat vár itt az új ügynökségre. Örülök, hogy egy olyan hatóságot sikerült létrehozni, amilyet sikerült, mert a hatóságnak lehetősége van hatékonyan fellépni a visszaélésekkel szemben. Az egységes piac piacsal szembeni bizalomhoz szükség van erre a lépésre is a jövőbe tekintve. Köszönöm szépen egyébként Tyson biztos asszonynak, akinek az elkötelezett fellépése nélkül nem lett volna lehetőség erre az eredményre, amire jutottunk a mai napon. A román elnökség alatt kemény, nagy tempójú tárgyalásokat folytattunk, de így sikerült eredményre jutnunk. Köszönöm egyébként a többi frakcióban ülő kollégáknak, gyakran láttam őket, gyakrabban láttam, mint feleségemet, a biztos asszonyt, de érdemes volt az eredmény miatt a kollégákkal is gyakran találkoztunk. Szerintem büszkék lehetünk arra, amit sikerült elérnünk. Köszönöm mindenkinek, az összes munkatársnak és a tanácsadónak is, aki lehetővé tette azt, hogy haladjunk, mert nélkülük nem tudunk tovább lépni. Tyson asszony három percben. nagyon örülök annak hogy még a szavazás előtt itt lehettek azon szavazás előtt amely az európai munkaügyi hatóságot létrehozza mindig is úgy tekintettem hogy ez ennek a bizottságnak az utolsó a bizottság munkájának utolsó eleme 2000 2019-ben most szavazunk-e a végső rendeletről. Ez egy remek eredmény, és ez nagymértékben magyarázható a két társ jogalkotó, a két jogalkotó szervezet munkájának, valamint a parlament előadójának az erőfeszítéseinek. Szeretném Jaron Lénárcnak, az előadónak megköszönni az elkötelezettségét, és a rendkívül, azt a rendkívül hatékony módot, ahogyan a parlamenti tárgyalásokat irányította. Természetesen az árnyék előadóknak, is szeretnék köszönetet mondani a tanács soros elnökségének is, azért, mert ilyen gyorsan és hatékonyan lezárták ezt az anyagot. Tisztelt képviselők, az Európai Munkaügyi Hatóság lesz az első operatív ügynöksége az Európai Uniónak a munkaügyi mobilitás terén. Erre nagy szükség van ma, ugyanis 17 millió európai állampolgár egy másik tagállamban él vagy dolgozik és az Európai Munkaügyi Hatóság ott lesz eh, számukra, hogy biztosítsa azt, hogy a munkaügyi mobilitással kapcsolatos szabályok következetes, alapos és méltányos módon kerülnek majd alkalmazásra. A hatóság eh, három célt kíván elérni, ezek egyaránt eh, fontosak. Először is az információhoz való hozzáférést, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést kívánja biztosítani az állampolgárok és a vállalkozások számára, hiszen tisztában kell lenniük, hogy milyen jogok illetik meg őket egy másik tagállamban. A tagállamoknak az információnyújtási kötelezettségükkel, például a munkavállalói kiküldetés terén eleget kell tenniük, és irányítani fogja az, Euros, az EURES az európai munkamobilitási portál tevékenységét. Másodszorban elő fogja segíteni az együttműködést a nemzeti hatóságok között, amelyek végrehajtják az uniós jogszabályokat a munkaügyi mobilitás és a társadalombiztosítási koordináció terén. A hatóság lehetővé teszi a tagállamokban a határokon átnyúló kapcsolatokat, hogy megelőzzük a visszaéléseket, illetve az illegális munka vállalása szemben is hatékonyan léphet fel. A Eurojust és a Europort tapasztalataira építve az Európai Munkaügyi Hatóság a nemzeti hatóságokat egy tető alá hozza, lehetővé téve az információ megosztást, illetve az együttműködést. Kétségtelenül ez jelentős mértékben hozzájárul majd egy közösen végrehajtható kultúra meghonosításához, és elősegíti a kölcsönös bizalom képítését is. A hatóság a nemzeti vizsgálati hatóságoknak is támogatást nyújt. Továbbá egy fórumot jelent majd a közvetítés céljából a nemzeti hatóságok számára vitás ügyek esetén a párbeszéd és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében a vitás kérdéseket gyorsan kívánjuk orvosolni, amennyiben vállalatok vagy állampolgárok érintettek. Tudom, hogy két évvel ezelőtt amikor elkezdtünk beszélni egy Európai Munkaügyi Hatóság esetleges létrehozásáról, egyeseknek kételjeik voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen hozzáadott értéket képviselt egy újabb európai ügynökség. A javaslat azonban már leszögezte, hogy operatív feladatokkal eh, ellátott ügynökséget szeretnénk, és itt most pontosan erről van szó, ez az, amit ez a rendelet megfogalmaz. A munkaügyi hatóság nagy értéket majd képvisel majd a munkaügyi szabályok érvényesítése terén a mindennapokban, és ugyanakkor lehetőségeket is nyújt majd a munkaerő mobilitásának méltányos érvényesítése érdekében. A bizottság kész megtenni az első gyakorlatias lépéseket, hogy operatívá váljon ez az ügynökség 2019 őszében. Várom az önök észrevételeit és megjegyzéseit. Köszönöm. Merci. Köszönöm. A közlekedési szakbizottság nem, a költségvetési szakbizottság nevében elsősorban Géjer úr, öné a szó, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Tyson, biztos asszony, kedves kollégák! A szobaforgó hatóság azzal foglalkozik majd, hogy az európai jogszabályokat érvényesítsük a munkajog területén. A jövőben ez lesz az elsődleges partner azok számára, akik határokon átnyúló ellenőrzéseket folytatnak a szociális dömpinget és a bérdömpinget megakadályozandó. Emellett a tisztességtelen versenytől való védelem is erősödni fog a hatóságnak hála, azonban még egy kicsit várnunk kell, hogy a hatóság teljesen működőképes legyen, mégis ez egy fontos mér, mérföldkő. Erősebb ellenőrzési kompetenciákat szerettünk volna a hatóság számára elérni, különösen sajnálatos, hogy nem sikerült elérni, hogy szankciót foganatot síthassunk a nem együttműködő tagállamokkal szemben. Emellett az is hiba, hogy nem vonjuk be a szociális partnereket a hatóság vezetésébe. Számomra továbbra is rejti, hogy hogyan lehetett ezt a kérdést eddig elhanyagolni, főként a konzervatívokra és a liberálisokra gondolok, és remélem, hogy a székhely meghatározásakor racionálisabbak leszünk, mint eddig voltunk. Köszönöm. Deli. Deli képviselő. Az abus, la mise en place d'une autorité. Egy európai munkaügyi hatóságot állítunk föl, ez nagyon is szükséges, sőt elengedhetetlen. A szociális Európa csak a szövegekben létezik, a valóságban soha, úgyhogy most már ebből elég. A végrehajtása van most már szükség, és föl kell számolni a szociális dömpinget. Ez a hatóság lehetővé teszi nem csak, hogy a kiküldött dolgozókat segítse, hanem olyan embereket is, akik másik tagállamban élnek vagy dolgoznak. Az Európai Uniónak végre valójában lépnie kell a dolgozók jogai érdekében a szabad mozgás az valós lehetőségé váljon mindenki számára. Az Európai Munkaügyi Hatóság koordinálja majd a teljes területen ezt a munkát, felügyeli a szociális szabályokat. Egyértelműen a szociális Európa irányába egy előrelépés történik, ez ugye mostanáig csak a szövegekben létezett, de a valóságban nem. Úgyhogy reméljük, hogy ez minél tovább fönn fog állni. Kedves kollégák, úgy gondolom mindannyian meg kell, hogy szavazzuk ezt a szöveget, legalábbis nagy többséget támogatnunk kell. Köszönöm Elnök asszony, Zembászki úr, Júri Szakbizottság nevében egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Itt megint a szociális dömping kérdéseiről vitázunk, illetve a jogokról. A javaslat egy ügynökséget szeretne létrehozni. Nem szabad korlátozni a nemzeti jogszabályokat, és itt arról is szó van ebben a javaslatban, hogy a nyugat-európai tagállamok gyakran a kelet-európai tagállamok kárára cselekednek. A különböző tagállamok nemzetgazdaságáról van itt szó, és mindig a vállalkozói szabadságot kell előmozdítani, ezt kell alapelvként megőrizni. Jó lenne, hogyha a nagy problémákat meg lehetne oldani, és ott hoznák létre ezt az ügynökséget, ahol még nincs ügynökség, például Bulgáriában, hiszen mi jó szállásadói lennénk ennek az ügynökségnek. Pavel úr, Libeszak Bizottság nevében önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Két barátomat szeretném üdvözölni. Biztos asszony, köszönöm szépen a javaslatot, köszönöm azt a munkát, amit az elmúlt években közösen végeztünk. Manzsónak és a román elnökségnek is szeretnék gratulálni, hiszen sikerült egy éven belül lezárni ezt a tárgyalást. Az Európai Munkaügyi Hatóságnak nagyon fontos feladata lesz a biztos asszony már említett néhány problémát, amit megold ennek a hatóságnak a fölállítása. Én azt szeretném látni, hogy ez a hatóság, ez Romániában fog működni, és meg is van az indokunk ehhez, hiszen egy olyan rendszer létezik az országunkban, amely biztosítja az átláthatóságot. A leggyorsabb választ tudjuk biztosítani az Európai Unió igényekre, amikor határon átnyúló együttműködésről, vagy pedig adatügyi kérdésekről van szó. Úgy gondolom, hogy ennek alapján mi vagyunk a legfelelőbb ország a hatóság székhelye tekintetében. Nagyon nagy eredményeket fog elérni a munkahogyi hatóság, hogyha Romániában dolgozhat. Köszönöm. Szolé úr, a Nőjogi Bizottság nevében, tessék. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony az Európai Munkaügyi Hatóság fölállítása egy előrelépés a dolgozói jogok védelme érdekében, és megerősíti a munkaügyi intézkedéseket a szabad mozgás tekintetében is. A Nőjogi Bizottság előadójaként én azt szerettem volna látni, hogyha a javaslatban jobban figyelembe veszik a mi véleményünket is. Például a gender mainstreaming bevezetése, megerősítése, egy gender értékesítés, értékelés bevezetése az éves értékelésbe, és nem csak az Eurostat adatok alapján történő munka, amikor a statisztikai adatokat összehasonlítjuk, tehát az értékelésben, a beszámolókban jobban figyelembe kellene venni a nem agregált és nemekre is lebontott adatokat. Végül pedig a nemek egyensúlyát is kellene biztosítani a munkaügyi bizottság vezetői és konzultációs testületeiben. Ezzel együtt teljes mértékben támogatjuk a jelentést. Reméljük, hogy a hatóság a lehető leghamarabb meg tudja kezdeni a munkáját. Köszönöm. Köszönöm, és most a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Káza úr a néppárt nevében 1 perc, 1 perc 30 másodperce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak, kiváló eredményeket ért el a mostani jogalkotási időszakban. Fontos lépést tettünk azért, hogy tisztességesebb, szociálisabb Európa felé haladjunk. Ez egy újabb sikertörténet az európai szociális jogok pillére végrehajtása tekintetében. Továbbá sikernek tekintendő az egységes piac nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatban is. Az Európai Munkaügyi Hatóság támogatni, segíteni fogja az egyes tagállami hatóságokat, a tagállamokat, hogy a visszaélések, a csalások ellen fel tudjanak lépni. Továbbá azért, hogy a mobilitás könnyebb legyen az állampolgárok számára segíteni fogja az együttműködést az európai országok között, és a jogszabályok végrehajtása területén is. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, egyértelmű, tisztességes szabályokat kell fölállítani, és ezeknek a végrehajtása is megfelelő kell, hogy legyen. Ez csak akkor lehetséges, hogyha jó a szinergia, jó az együttműködés a tagállami hatóságok között nem szabad megfeledkeznünk arról sem, mennyire fontos a szociális partnerek szerepe ebben a folyamatban mindannyian tudjuk, hogy a közös piac az európai építkezés szempontjából központi helyet foglal el. Az Európai Unióban a mobilitás a valóság. Látjuk napról napra, tapasztaljuk ezt. Több millió európai polgár másik országban él, dolgozik, illetve utazik más országokba. Köszönöm szépen. Prinszki képviselő, két perce van a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Az Európai Munkaügyi Hatóság felállítása egy nagyon fontos szerepet fog betölteni, hiszen föl kell számolni a dolgozók kizsákmányolását, a tisztességtelen munkaadói fellépést. Ez egy nagyon fontos előrelépés. 2000 2017-ben, szeptemberében Juncker úr egy javaslat állt elő, és márciusban már el is készült a bizottsági javaslat. A parlamenttel és a tanácsal együtt már a megállapodás is megszületett, ez rekord időzítést jelent. Rendkívül fontos, hogy az európai szociális jogok pillére a napi életben valóságá váljon minden egyes európai polgár számára, attól függetlenül, hogy melyik tagállamból érkezik. Sőt, ez egy iránymutatássá kell, hogy váljon az európai üzleti vállalkozások számára a tisztességes verseny tekintetében, szociális partneri kapcsolatok, a kollektív szerződések, kollektív egyeztetések tekintetében a, föl kell számolni azt, hogy rövid távú szerződéseket kötnek, hogy lefelé alkudnak a bérekben, hiszen ez csak a dolgozók kizsákmányolásához vezet, és aláássa a, azt is, amilyen módon kapcsolódnak az európai polgárok az Európai Unióhoz, illetve aláássa azt, hogy szágyanikukban álljon hatékony módon, termékeny módon dolgozni. Ezért úgy gondolom, hogy mindannyiunknak meg kell tennie mindent azért, hogy őszre valósága váljon ez az esemény, és egy valós szociális uniót építsünk, jóléti államok alapján. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy méltányos, biztonságos életet biztosítsunk az európai polgárok számára, és hogy ígéretes jövőt biztosítson az Európai Unió az állampolgárok számába. És végül pedig én is szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy Léners úrnak köszönetet mondok, kiváló munkát végzett, a bizottságnak, a Tyson asszonynak, a tanácsnak is köszönetet szeretnék mondani, illetve mindegy azoknak, akik dolgoztak azon, hogy ezt a sikert elérjük. Köszönöm. ALDE frakció nevében Harkin asszony, két perc. Can I thank the rapport? Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a konstruktív megközelítésért, az árnyék jelentéstevőknek, a társjogalkotóknak, a tanácsnak és Tyson asszonynak, a bizottságnak is. Amikor eredetileg megnéztem ezt a javaslatot, felmerültek bennem bizonyos kételyek a hozzáadott értékével kapcsolatban, illetve arra vonatkozóan, hogy az illegális munkavállalással, be nem jelentett munkavállalásra nézve milyen hatással lesz, de szerintem ez a jogalkotói anyag biztosítja azt, hogy egy hatékony és eredményes munkaügyi hatóság jön létre. Egy további kérdés, amely kezdetben felmerült bennem, az az, hogy milyen problémákat szeretnénk orvosolni, és ez a joganyag képes-e erre a feladatra. A munkavállalók szabad mozgása működik, de bizonyos időközönként felmerülnek olyan problémák, amelyek alááshatják a rendszerbe vetett bizalmat és a megfelelést, illetve a méltányosságot. Ezek a problémák úgy gondolom, hogy egy független hatóságot igényelnek, amely megerősíti az operatív együttműködést, egyeztetést a tagállamok között, és a határokon átnyúló közvetítést, valamint a viták rendezését is megkönnyítheti. Úgy gondolom, hogy ez a joganyag számos problémára választ ad, azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalók szabad mozgását tekintve milyen problémák jelentkeznek a mindennapokban. Szerintem megkönnyíti a szabad munkavállalást minden európai állampolgár számára. Ez egy egyszerűsített rendszer, hiszen előmozdítja a tagállamok közti együttműködést, és hozzájárul majd a bizalom helyreállításához, a tagállamok közti bizalom, valamint az állampolgárok közti bizalom helyreállításához. Ez lesz az utolsó hozzászólásom a parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy elmondhatom ma, azt, hogy egy olyan csapat része voltam, amely egy olyan joganyagot dolgozott ki, mely a munkavállalók szabad mozgását fogja elősegíteni, egyidejűleg azzal, hogy a tagállamok és a munkavállalók számára is biztosítunk egy olyan rendszert, amelyben megbízhatnak és amelyben hihetnek. Köszönöm. Kari asszony, másfél perc a Gula Engel frakció nevében. Øh, Köszönöm szépen. minden egyes nap több ezer ember dolgozik elfogadhatatlan munkakörülmények között Európában, rossz bérezés, semmiféle jogok nem illetik meg őket, több, munkahelyet, több munkahelyre is szükségük van ahhoz, hogy meg tudjanak élni. A szociális dömping az európai belső piac egyik negatív oldala a profit fontosabb, mint az ember maga. A belső piac olyasmi, ami nagyon távol van a polgároktól és a polgárok képviselőjétől. Több ezer embernek kell ilyen következményeikkel szembenézni, amilyeneket az imént vázoltam, és ők azt követelik, hogy tegyünk valamit a szociális dömping ellen. Megfelelő bérezést és megfelelő munkakörülményeket kell biztosítanunk. Mit válaszol nekik az Európai Unió a felvetéseikre? Azt válaszolja, hogy még több euróra van szükség, szükség van egy újabb európai hatóságra, amely újabb erőforrásokra tart számot és növeli a bürokráciát. Több hatalmat kellene adni a polgároknak, és kevesebb euróra lenne szükség, mi viszont pont ennek az ellenkezőjét fogalmazzuk meg válaszként. Nincs szükség újabb EU-s hatóságokra, fontos, hogy a polgárok kezébe adjuk vissza a hatalmat, hogy saját maguk határozhassanak a munka körülményeikről. Óken asszony, a zöldek részéről egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy most egy újabb európai hatóság jön létre, egy európai munkaügyi hatóság, amely segíteni tud a tagállami hatóságoknak abban, hogy megszüntessék a joghézagokat és, és harcoljanak a szociális dömping ellen. Több millió európai dolgozik a hazáján kívül, fontos, hogy megfelelő szociális biztosítással rendelkezzenek, és megfelelő védelemmel részesüljenek munkájuk elvesztése esetén. Azonban még mindig nagy a bizalmatlanság, Gondolok például a német-dán határon történt esetre, Fülöp-szigeteki sofőrökkel kapcsolatosan. Nagyon fontos a mobilitás mellett a megfelelő védelem biztosítása is. Ezért szeretném világosá tenni, hogy a Fontosnak tartom, hogy az európai polgárok közvetlenül bíróságon védhessék meg jogaikat. Ez most itt nem valósul meg, de azért a jövőben ezt támogatnunk kell. Köszönöm. Papadakis képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Hogyha az egész az összes görög munkaadót és munkavállalót kellene ellenőriznie a görög munkaügyi hatóságnak, akkor az 30 évig tartana, mert nincsenek megfelelő kapacitások, nem tudunk mit tenni, kötve van a kezünk a munkavállalók védelme terén most, pedig azt gondoljuk, hogy egy európai munkaügyi hatóság majd megoldja a problémát. De azt hiszem, ezzel a munkavállalók mobilitását tovább növeljük, ez az egyetlen cél ugyanis tudjuk, hogy évente csak 700 ezer munkavállaló él a mobilitásra a lehetőségekkel. Úgy tűnik, hogy a rabszolgaságot akarjuk tovább terjeszteni. Az európai szociális pillért a görögországi Syriza is támogatja. Mindeközben az ajánló által meghatározott minimum standardokat is aláássuk, gondolok itt például a bértárgyalásokra, a görög kommunista párt ö, harcolni fog a dzsungel törvény ellen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! A mobilitás az egyik alapvető joga az európai polgároknak. Vannak külföldi munkavállalók, kiküldött munkavállalók, kiküldetésben dolgozó munkavállalók, és rengetegen vannak, akik az Európai Unió egy másik tagállamában dolgoznak. A tanács és a bizottság is többször tanácskozott a munkavállalók jogairól, többször beszéltünk a kiküldött munkavállalók, kiküldetésben lévő munkavállalók jogairól, és így tovább. Létrehoztunk egy platformot és a tagállamokban a nem nyilvántartásba, a nyilvántartásban nem vett munkavállalókkal kapcsolatosan. Az előírások sokszor nagyon bonyolultak, és egy európai munkaügyi hatóság ötlete, egy olyan hatóság ötlete, amely részt vesz a jogértelmezésben és segít a jogszabályok végrehajtásában, nagyon jó, de felmerült az egyeztetések során az is, hogy ez a hatóság erős ellenőrző, ellenőrzési kompetenciákkal is rendelkezzen. Támogatom, hogy a hatóság a végrehajtásban nyújtson segítséget, de mi az ellenőrzést, a kontrollt illeti, úgy gondolom, nem szabad ezt túlhangsúlyozni, a segítségnyújtás a legfontosabb. Egy minut. Bresszó asszony, egy percben. Köszönöm. Az Európai Munkaügyi Hatóság felállítása nagy sikere az Európai Parlamentnek, a mi frakciónknak, és az első eredménye a szociális jogok pillére bevezetésének. Évek óta harcolunk ezért, és a szociális európai célunk az helyes, és nem kijelentésekben kell, hogy megvalósuljon, hanem valójában javítania kell a állampolgárok életét és a munka lehetőségeit. Nagyon fontos az, hogy védjük jobban a jogokat, hogy méltányosságot, egyenjogúságot biztosítsunk az Európai Unióban határon átnyúló módon is. Támogatnunk kell a szociális dömping elleni harcban a tagállamokat, a fekete munkavállalást és a kiküldött dolgozók jogait is. A bizottságot szeretném emlékeztetni arra, hogy a parlament számára rendkívül fontos lesz, hogy részt vegyen a székhely kiválasztásában, mert az EMA-hoz hasonlóan a finanszírozásban nekünk is van beleszólásunk, ezért a székhely tekintetében is. Elnök, köszönöm. Kávé Sambó úr, egy perce van. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Igen, újra én úgy gondolom, hogy a szociális Európa, a szociális politikák azok, amelyek engem éltetnek, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a biztos asszony által az előző vita során felvetett útvonalba illeszkedjünk bele, tehát itt a mandátum végén egy nagy erőfeszítést tesz a bizottság, a parlament, és egy kicsit tartózkodó módon, de a tanács is hozzájárult ehhez, hogy a szociális Európa felé lépjünk, ez egy pozitív lépés. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, minden árnyék előadónak, aki mindent megtett ebben a munkában. Persze lehetne még tökéletesíteni ezt a lehetőséget, de akkor is egy nagyon nagy lépés ez előre, hogy megkönnyítsük a dolgozók munkavállalását, hogy felszámoljuk a visszaéléseket, hogy tisztességes, helyes módon valósítsuk meg a minimális munkavállalói jogokat Európában, ezért üdvözlöm és támogatom ezt a jelentést. Fanten Kandeler képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, ahhoz, hogy méltányos verseny alakuljon ki a hazai és a külföldi munkavállalók között, ez egy olyan téma, amiről gyakran beszélünk, a határokon átnyúló csalás mindennapos jelenség, de mégsem tudjuk, hogy mit tegyünk. Egyértelműek a joghézagok, a problémát azon tagállamok jelentik, amelyek nem hajtanak végre hatékony ellenőrzéseket, és ennek sajnálatos következménye az, hogy az egységes piac ereje csökken, noha erre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Én Nyugat-Flandriából származom, és ott a vállalatok várják a jó munkavállalókat, tehát a munkavállalói mobilitás egyértelműen elősegítheti a gazdasági növekedést, de a mobilitás csak akkor lehet fenntartható, hogyha igazságos és itt van a kutya elásva, ugyanis nagyon sokan úgy érzik, hogy mindig lesznek olyanok, akik megkerülik a rendszert, és a következmények, következmények nélkül büntetlenül csalnak. Az Európai Munkaügyi Hatósággal ezen a helyzeten változtatnunk kell, gyors és hatékony adatcserére van szükség a tagállamok között, így tudjuk a legjobban kiküszöbölni a csalást. Ennek a ciklusnak a végén azt ígérték, hogy egy szociális csomag jön létre, egy jó minőségű csomag, de egy olyan Európát szeretnénk, amelyben a szociális aspektusok fontosabbak, és Tyson biztos nagyon sokat tett ennek érdekében. A különbségeket a tagállamok között csökkentenünk kell. Egy minut. Válasz képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony igen, támogatni kell ezt az Európai Munkaügyi Hatóságot. Ez egy előrelépés, és ugyanakkor még egy kicsit azt kell, hogy mondjuk, hogy még itt az egyeztetés, a szabályozás idejét éljük, és ugye harcolnunk kell a csalás ellen, ezért részemről úgy gondolom, hogy valós európai munkaügyi ellenőrzésre van szükség, méghozzá szankciókkal. Szankcionálni kell a csalókat, nem csak pénzügyi szinten, ahogy az már néhány helyen létezik, ugye nemzeti szinten, hanem büntetőjogi témában is. Fontos, hogy föllépjünk a csalók ellen, hiszen nagyon sok csaló van manapság, akik a szociális dömpinget szervezik, és tudniuk kell, hogyha ezt megteszik, akkor személyesen is vállalniuk kell a következményeket. Hasonló módon az Európai Bizottságnak egy elektronikus társadalombiztosítási kártyát kell letennie az asztalra, amely biztosítja a jogok hordozhatóságát. Ezért még nagyon sok munka áll előttünk, azért, hogy a szociális dömping csak egy rossz múltbeli emlék legyen, és ne a valóság. Úszkok képviselő, egy perc. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, tavaly májusban megállapodtunk a kiküldetési irányelvben, és ez egy nagy győzelem volt sok munkavállaló és a szakszervezetek számára. Ugyanazon munkáért, ugyanazon helyen, ugyanaz a bér. Most azt várjuk el a tagállamoktól, hogy tisztességesen átültessék a gyakorlatba ezt az irányelvet. Ez, és ennek ezt szeretnénk garantálni. Az Európai Munkaügyi Hatóság egy nagyon fontos része ennek a kirakónak. A hatóság hozzájárul a tagállamok közti jobb információcseréhez. Tudjuk, hogy nagyon sok a szabálytalanság és a visszaélés a társadalmi járulékok megfizetése terén, hogy az információ csere nélkül nem boldogulhatunk. Egy jól működő szociális, szociális biztosítási rendszerre van szükségünk, ehhez hozzá tudunk járulni, biztosítani kell azt, hogy az emberek ne szembesüljenek problémákkal akkor, hogyha különböző tagállamokban dolgoznak. Jó az, hogy létrejött a kompromisszum, hogy elfogadjuk a nemzeti engedményeket, ugyanakkor az elnök félbeszakítja az előadót. Szeretném még megköszönni ezt. Uh, Köszönöm a... szépen. De Öten kértek szólt a spontán felszólalások körében. Megvárom, hogy mindenki megérkezzen. Egy kicsit zajosak vagyunk, ezért uh, sajdra asszonynak már is megadom a szót. Egy perce van. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, és sok sikert kívánni, illetve az előadónak, Lénész úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Ez a megállapodás, ez jónak tekinthető. Általában nem támogatom új hatóságok felállítását, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez a hatóság ez rendelkezik lehetőségekkel az belső piaci nehézségek feloldásában az európai jog valóban végrehajtásra kerüljön, ahol ez még nem történt meg. Például a trösztellenes intézkedésekre gondolok, bizonyos tagállamokra ez érvényes. Úgy gondolom, hogy oda kell majd, hogy figyeljünk arra, hogy a hatóság ne vegye át más hatóságok, más testületek munkáját. Azt kell biztosítanunk, hogy a felügyelők, az ellenőrzést végző személyek valójában ellenőrzést végeznek, és biztosítják azt, hogy a tagállamok tartsák tiszteletben a szabályokat. Kedves kollégák, még felszólalásokat szeretnék meghallgatni, mindenkit kérek arra, hogy maradjon csöndben. Tomas is asszony. Nyomja meg a mikrofon gombját, legyen szíves. Most működik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon támogatom a munkavállalók jogainak magas színvonalát és egy olyan társadalmi légkör létrehozását, amelyben normálisnak számít, hogy tiszteletben tartják a munkavállalók jogait. Európa nagy részében sajnos ez még mindig nincs így. Annak ellenére, hogy van erre egy jogi keret, és egy hatalmas bürokrácia munkálkodik ezen. Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért van így. Teljesen egyszerű a válasz. Az adminisztratív szervek nem alkalmasak arra, hogy a munkavállalók jogait megvédjék, szavatolják, épp ellenkezőek. minél több a törvény és minél, több a, minél magasabb szintű a bürokrácia, annál kevésbé érvényesülnek a munkavállalói jogok. Nem támogatom az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását, mert ez ismét csak növeli a bürokráciát, és egyfajta harc alakul majd ki a tagállami hatóságok és az európai hatóság között. Valakinek meg kell fizetni ezt az egész cirkuszt, valószínűleg az adófizetők lesznek azok, akiknek az egészből semmi hasznuk nem lesz. Köszönöm szépen. Konyeva asszony. Kedves kollégák, csöndet kérek. Köszönöm szépen. Az Európai Munkaügyi Hatóság nagyon hangzatos elnevezés, jónak tűnik az ötlet, de mit mondunk azoknak a munkavállalóknak, akik nem találnak munkát, akiknek nincs megfelelő eh, társadalombiztosításuk, vagy akiknek a munkahelyi kockázatok jelentenek túl nagy gondot, nincs biztosításuk a munkahelyi kockázatokkal szemben. Eközben Európában több millió polgár válik a fekete munka áldozatává, ehhez azt hiszem nem elég, hogy létrehozunk egy új hatóságot. Konkrét, kézzelfogható tettekre lenne szükség. Ez a hatóság nem fog megfelelő ellenőrzést biztosítani, és nem fog fellépni a visszaélésekkel szemben. Miközben egy olyan hatóságra lenne szükség, amely valós védelmet biztosít a munkavállalók számára, és gondoskodik arról, hogy megfelelő munkakörülmények létezzenek Európában. Ehhez pedig büntető jogi kompetenciákra is szükség lenne. Sí, Madame Jasłowiecka, un minut. Jasłowiecka képviselő egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a hatóság nagymértékben befolyásolhatja a mobilitás alakulását és éppen ezért hasznos lehet. Az adatok begyűjtése, a tájékoztatás kötelezettsége, a belső piaci helyzet értékelése és a tagállami ellenőrző hatóságok munkájának a támogatása. Ez csak néhány az új hatóság feladatai közül. Úgy gondolom, hogy a hatóságnak fel kell lépni a protekcionizmussal szemben is. Hogy ezt a potenciálját hasznosítani tudja-e, az majd az ottani munka, munkatársaktól függ, a hatóságban dolgozó munkatársaktól függ, majd a hatóság vezetői